a, a fő képviselő alelnök asszony meghallgatása után vitassuk meg. A harmadik javaslat pedig az volt, hogy a Goldstone javaslatokról szól a vita után felkérjük a tanácsot és a bizottságot, hogy a fehér oroszországi civil szervezetek és nemzeti kisebbségek helyzetével kapcsolatban tegyen nyilatkozatot. Ebben a témában egyébként márciusban fogunk megszavazni egy állásfoglalást. A negyedik módosítás a napirendünkön pedig az, hogy az egyperces felszólalások után bizottsági nyilatkozat következik Madeira autonóm régión történt természeti katasztrófával kapcsolatban. Ebben a témában is márciusban fogunk elfogadni nyilatkozatot. Csütörtökre vonatkozóan három módosítási kérelem érkezett be hozzánk. A Patrao Neves jelentés ügyében, amely a közös halászati politikáról szól, a, az öt perces beszédidőt a tanács is megkapja majd. A második módosítási igény pedig az, hogy az ő jelentése után a bizottság tegyen nyilatkozatot a vasúti biztonság, ideértve az európai jelzőrendszerek biztonsága témájában, de ebben nem fogadunk el még állásfoglalást. És az utolsó, harmadik módosítási igény pedig az, hogy holnap csütörtökön 11 óra 30-kor kezdődjön tehát a szavazás. Ami a holnapi csütörtöki ülésünket illeti, a Szocialista és Demokrata frakció kérte még továbbá, hogy a léne jelentésről történő szavazást az úgynevezett mikrocégek finanszírozásáról halasszuk el. Ezért megírom most Sulc úrnak a szót, hogy megindokolja ezt a kérését a frakciója nevében. Köszönöm, elnök úr! Igen, tisztelt kollégák! A szociáldemokrata frakcióban a Léna jelentéssel kapcsolatban nagyon komoly vita alakult ki. Maguk úgyis mindent leszavaznak, akkor nem is kell mondanom semmit. Még, még nem is mondtam semmit. Mire kiabálnak? Jó? Jó, akkor újra kezdem, elnök úr. Nem tudom, hogy a rendbetartása kinek a feladata? Értenek engem a kollégák? Hallanak? Csicseszter kolléga is hall és ért, köszönöm, akkor, akkor elkezdem újra mondókámat. Tehát a frakciónkban komoly vita alakult ki a léne jelentés kapcsán, és nem jutottunk ennek a vitának a végére, ez előfordul néha egy-egy frakcióban, és Léne kollégá tól azt szeretnénk kérni, hogy adja meg nekünk a lehetőséget arra, hogy márciusig elgondolkodjunk azon, hogy milyen álláspontot foglaljunk el ebben a témában. Bevallom, hogy a frakciónkban különböző álláspontok feszültek egymásnak, és nem tudunk ebben még dönteni. És ezzel az is összefügg, hogy akkor a szavazást is márciusra el kell halasztanunk. Egyébként azt hiszem ez más frakcióknak is az érdemi vitákhoz több időt adna, és ezt szeretném tehát kérni. Dziękuję panu przewodniczącemu. Köszönöm szépen. Kíván-e valaki ezen indítvány mellett, illetve ellene felszólalni? támogató nyilatkozatokat kérünk. Léne úr, jónak tartom azt, hogy a szocialista frakció intenzíven foglalkozik ezzel a jelentéssel, de le kell, hogy szögezzem, hogy 2008. december óta foglalkozunk a témával, és egyszer már szinte egyhangú döntést is hoztunk ebben az ügyben, és nem értem, hogy ezek után mi okozza ezt a vitát. A parlament eldöntötte a saját időtervét e, e téma kapcsán, és ehhez mindenkinek tartania kell magát. Minden jogalkotási javaslat során felmerül az, hogy vannak e, nyitott kérdések, amelyeket e, meg kell oldani kompromisszumosan. Ez a jogi szolgálat segítségével most lehetővé vált. Értem persze azt, hogy azoknak a körét a szocialisták szeretnék tágítani, akik ö, ö, ö, megszavazzák ezt a jelentést, és ha ez lesz a végeredmény a dolognak, hogy a szocialisták többsége megszavazza, akkor én ö, el tudom fogadni azt, hogy erről még vitázzanak. Ez nem az én frakcióm véleménye, de adjuk meg a szocialistáknak a lehetőséget, hogy kompromisszumra jussanak, hiszen itt a kis és középméretű vállalkozások, a kis emberek problémáiról van szó, és ez lehet, hogy tényleg fontos megfontolásra érdemes. Ki ellenzi a Schulz úr által bemutatott javaslatot? Elnök úr, Léne úrnak köszönetet szeretnék mondani, de lenne egy kérésem is. Nevezetesen az adott körülmények között a módosító indítványokat is be kellene nyújtani, és vitáznunk is kellene. Mert csak egyfajta bizonyos eljárás lettünk tekintette. Elnök, figyelembe véve Schulz úr nyilatkozatát, Elnök úr, megismétlem a kérésemet, mondja Schulz úr. Halasszuk el a szavazást, de hagyj legyek fair, Természetesen megértem Léne úr kérését. De a frakciónkban demokrácia uralkodik Léne úr, úgyhogy nem tudom garantálni a végeredményt. Köszönöm. Dziękuję za wypowiedzi. Elnök, köszönjük szépen a hozzászólásokat, most pedig szavazunk, ki támogatja a javaslat elfogadását, amit a szociáldemokraták javasoltak. Kérem, emeljék fel a kezüket. Köszönöm kiellenzi. Köszönöm. Elfogadtuk a javaslatot. Így aztán Léne úr jelentését illetően a pénzügyi számlákat illetőről, bizonyos cégek beszámoltatásáról, ezt a megbeszélést elhalasztottuk. A napi rendet pedig elfogadtuk. Svoboda úr. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Az elmúlt két napban, az elmúlt néhány napban két nagyon fontos jelölés történt. Az Európai bizottság egyik képviselőjét küldtük Amerikába, a másik pedig az afgán külön képviselőnek a megbízása. Mind a kettő nagyon vitatott poszt, most nem szeretnék belemenni katonai kérdésekbe, de elnök úr, egy kérésem lenne, Mielőtt hivatalba lép a két személy, kérem látogassanak el a külpolitikai szakbizottságba is, hogy beszámoltathassuk őket, és remélem, hogy a bizottság és a tanácselnöke ezt támogatja az ön támogatásával. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Figyelembe veszem a javaslatát. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem porządku Köszönöm szépen. Akkor a következő napi rend az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai. A, az Európa 2020, a 2010. február 11-i informális Európai Tanács nyomon követése. Hölgyeim és Uraim! Az Európai Tanács elnöke Herman van Rompuyt szól hozzá először. Hagy mondjam el önöknek, hogy először szól itt a parlamenthez. A plenáris ülés keretében. Így aztán kisé több időt adtunk neki, mert a tanács elnöke Szerette volna ismertetni önökkel az álláspontját intézményi kérdéseket illetően is, hiszen most lép